Pan Przewodniczący! Az elnök. Uh, Kedves kollégák, kérem szépen foglaljanak helyet. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Szomorú hírt kaptam, amit szeretnék önökkel közölni, megosztani. Kedves kollégák, hagyd mondjak néhány szót. Nagyon szomorú hírről van szó. Angelo Vassallo úr 57 évesen Campania régió egyik városának polgármesterét múlt vasárnap éjjel a Camora meggyilkolta, amikor éppen hazafele tartott. úgy ismerték, mint a környezetvédelmi polgármestert, hiszen rengeteg mindent tett annak érdekében, hogy a régió a természeti erőforrásait megóvja, megvédje. Kollégánk mindig azzal azért küzdött, hogy megakadályozza a szervezet bűnözés beszivárgását a városába. Nagyszerű kapcsolata volt a polgárokkal, nem szabad alábecsülnünk a szervezet bűnözés erejét néhány tagállamban. Egységesen, szolidárisan kell fellépnünk annak érdekében, hogy kiírtsuk ezt a gonosz társadalmainkból. Azért, hogy Angelo Vassallo halála ne legyen hiába való. Azt szeretném kérni önöktől, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk meg kedves elhunyt kollégáról. Most pedig kollégák, rátérünk a szavazásra. Látom, hogy Karimónak úrnak napirend ügyrendi kérdése van. Elnök úr, köszönöm szépen. 48 óra múlva több millió ember ünnepel, és nem fogunk elfeledkezni a 2001. szeptember 11. eseményekről. Az USA kormány és a Vatikán elítélte azt, hogy zászló égetésre kerül majd sor. The extreme act of a Korán égetése az egy szélsőséges cselekedet. Nem szabad ezt az egy embert a nyugattal vagy keresztényekkel azonosítani azzal, hogy ez a lelkész, aki elégetett egy koránt, nem fog semmit sem elérni országában, vallási felekezetében elszigetelődött. Ez egy perverz tett volt, ami semmi eredményhez nem vezet.